Bene, buongiorno. Rendben, jó reggelt. Megkezdjük az ülésünket. 30 másodpercre megkapják a szót a tolmácsok, akik egy bejelentést szeretnének tenni. A tolmácsok saj, sajnálattal tájékoztatják hallgatóikat, hogy az egy oldalon rájuk kényszerített új munkakörülmények között munkaügyi vitában állnak a vezetőséggel. Több javaslatunk ellenére három hete nem veszi fel velünk a kapcsolatot a vezetőség, ezért tájékoztatják önöket, hogy a tárgyalások folytatásáig túlmunkát nem végzünk, és a mai ülésen, a délelőtti részén a tolmácsolás pontosan 12.30 órakor leáll. Bien, gra- Köszönöm. Természetesen szolidaritásunkról biztosítjuk a tolmácsokat, és remélem, hogy a probléma gyorsan meg fog oldódni, a lehető legtisztességesebb módon. Megkezdjük az eszmecserét. az üzleti ágazat emberi jogokkal kapcsolatos tapasztalatairól és az áldozatok jogorvoslati lehetőségeiről. Ahogy mindenki tudja, gyorsan terjedt a határokon átnyúló gazdasági tevékenység, és az utóbbi évtizedekben egyre inkább folyik a vita az emberi jogok kérdéséről, illetve a vállalkozások által elkövetett emberi jogi jogsértésekről. A vállalkozások az egész világon munkahelyet teremtenek, de nagyon sok vállalkozásnál előfordul az emberi jogok megsértése, kemény munkafeltételek, kényszermunka, a migráns dolgozók kihasználása, stb. A civil szervezetek kampányainak köszönhetően most már megindult a harc a vállalkozási szektorban a jogok elismeréséért, és néhány multinacionális cég már el is ismerte publikusan ezeknek a jogoknak a tiszteletben tartását és ennek szükségességét. A vállalkozások megközelítését ugyanakkor gyakorlati lépések is kell, hogy kövessék. Mindegyik kontinense érvényes, hogy a az emberi ugye jogsértések áldozatai, illetve a súlyos környezeti károk áldozatai, ezek a környezeti károk szorosan kapcsolódnak a multinacionális cégek gazdasági tevékenységéhez. Nagyon sok akadályba ütköznek, amikor jogaikat érvényesíteni kívánják. Ezért fontos, hogy az áldozatok lehessen segíteni. Itt a korrupció, a megfelelő igazságügyi szolgáltatások és rendszerek hiánya, a igazságszolgáltatás függősége, jogi akadályok gátolják ezeket az áldozatokat. Ugyanakkor a multinacionális társaságok sem igazán aktívan lépnek fel azért, hogy jogaikat érvényesíthessék. arról sem szabad megfeledkezni, hogy a nemzetki jog emberi jogi területe alapján az államoknak köve, kötelessége, hogy megelőzzék az emberi jogi jogsértéseket, amelyeket a vállalkozások követnek el, akkor is, amikor ezek határon átnyúló módon működnek. Nemzetközi szinten 2011. júniusában az ENSZ emberi jogi tanácsa egy sor iránymutatást fogadott el. Ezek önkéntes iránymutatások, a vállalkozások számára dolgozták ezeket ki emberi jogi témákban. Itt egyértelműen meghatározásra került, hogy a magánszektor felel az emberi jogok védelméért, és minden olyan intézkedést meg kell, hogy hozzanak, hogy az emberi jogi jogsértéseket ne lehessen elkövetni. 2014. júniusában az UNHRC állásfoglalást fogadott el, és felállított egy kormányközi nyitott csoportot, amelynek a feladata egy nemzetközi eszköz kidolgozása, amely jogilag kötelező, és a határon átnyúló, illetve más kereskedelmi cégekre érvényes az emberi jogi területen. A téma megvitatása érdekében szeretném üdvözölni vendégeinket, egy videóüzenetet fogunk megnézni Isabel Durán részéről, aki az ENSZ kereskedelmi fejlesztési konferenciájának a társ titkára. Itt a bal oldalon ül Klára Skrivankova, az Anti-Slavery International tanácsadója, Jonas Grimeden, ő a Szabadság, Igazság, Európai Uniós Ügynökség alapjogi témájában a vezető, és Kalin Ross a gazdasági igazság program koordinátora. Elsőként meghallgatjuk a videóüzenetet. Alors bonjour à tous. Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a kedves volt kollégáimat, az Európai Parlament DROA szakbizottságának a tagjait. Köszönöm, hogy meghívtak, sajnos nem tudok jelen lenni az ülésen személyesen, de szeretnék hozzájárulni az üzleti világ és az emberi jogok témájában szervezett megbeszéléshez. Első megjegyzésként szeretném elmondani, hogy itt a magánszektor szereplői a fő szereplők, hiszen őnekik vannak szociális felelősségeik. Ezen a területen a vállalkozások ökoszisztémája fontos, illetve a szabályok kidolgozása, üzleti élet, gyártás, export, kereskedelem, és mindenhez kapcsolódik az emberi jogok tiszteletben tartása. A, szeretném azt megvitatni önökkel ma, hogy hogyan lehet tovább lépni, hogyan lehet az emberi jogok és az üzleti élet kapcsolatát a nemzetközi politika szinterére vinni. Önök politikai szereplők, képviselők, mi a állami, tagállami mandátummal rendelkezünk. Három kezdeményezéssel élte az ENSZ, ezek folyamatban vannak jelenleg. Az első egy munkacsoport az üzleti élet és emberi jogok témájában. Az emberi jogi tanács felhatalmazása alapján állt föl ez a csoport, és a feladatunk, hogy az iránymutatásokat, amelyeket a 2010. júniusában dolgozott ki az Emberi Jogi Tanács, ezeknek a végrehajtásán dolgozunk. Tehát itt az ENSZ nyomon követéséről van szó, nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy a szeptemberi közülésen is majd meg fogjuk vizsgálni ennek a munkának az eredményét. Aztán a hetedik biznisz, tehát üzleti élet és emberi jogok formára Genfben 2018. november 26-28-a között kerül sor. Itt stratégiai témákat fogunk megbeszélni. Egyrészt a mm, közgyűlés elé visszük ezeket a fontos témákat. A második kezdeményezés, és ezt ismerik, mert néhányan néhány hónappal ezelőtt ellágottak hozzánk Genfbe, ez a kormányközi munkacsoport, a multinacionális társaságok és az emberi jogok témájában. Ez egy nemzetközi kötelező jogi eszköz kidolgozását jelenti, amivel a határon átnyúló vállalkozásokat arra kívánjuk kötelezni, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokat. A legutolsó ülés 2017. októberében volt itt Genfben. A szöveg tervezet már elkészült, de a legfontosabb a kormányok és a fejlett országok szándéka, nem könnyű ez a feladat, még nem ért véget. Ugyanakkor fontos, hogy folytassuk a párbeszédet, és ezért azt szeretném kérni, hogy amilyen bizottságban dolgoznak, illetve az Európai Uniós tagállamokban is, vagy más országokkal kapcsolatban is vessék fel ezt a témát. A harmadik kezdeményezés a emberi jogi tanács kereté között az a fejlődéshez való jog munkacsoportja. Itt erkocsi kötelezettségről van szó az emberi jogok tiszteletben tartása területén. Természetesen elég nagy az eltérés a tekintetben, hogy hogyan kívánják az egyes szereplők a emberi jogok végrehajtását vagy tiszteletben tartását megvalósítani. Szád Alfarázi a külön megbízott ebben a témában 2016. szeptember óta az Európai Parlament jól ismeri Olivier de Scutert, az ő jelentését, ez a fejlődéshez való jogról szólt, és az ötös fejezetre szeretném felhívni a figyelmet ebben a jelentésben. A fejlődéshez való jog munkacsoport áprilisban tette közé ezt a jelentést. Az ötös fejezet tartalmaz néhány fontos témát, olyan témákat, amelyek segítenek abban, hogy kialakulhasson a kapcsolat a fejlődéshez való jog, az emberi jogok és a magángazdasági tevékenység között. Többek között olyan területeket említ ez a bekezdés, mint a fejlődő országok adósságának a kezelése, a illegális pénz folyamatok megállítása. Ugye hatalmas összegekről van szó, amely eltűnik az államokból, ezekből az országokból, és ezeket a pénzeket sokkal inkább a fejlődésre lehetne fordítani. Kereskedelmi politika és befektetés, ennek kapcsolata a fejlődéshez való joghoz, a szellemi tulajdonjog kérdése és az egyetemes szociális jogok. Olivier de Scooter a fejlődéshez való jogot nem feltétlenül az emberi jogok és az üzlet kapcsolata szempontjából vizsgálja, hanem inkább, hogy a fejlődés az váljon joggá, és gondolom, hogy ezek a gondolatok majd hasznosak lesznek az önök vitájában. Remélem, hogy valós vitát lehet majd folytatni egy olyan szervezettel is, mint a CNUCED. Ennek feladata a kereskedelemfejlesztés. Itt nem az első kompetenciája az emberi jogok kérdése, de nagyon fontos ennek a szervezetnek a számára is. 2018-ban a 70. évfordulóját éljük az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának. Fontos, hogy a, az a konferencia során is számosan fölvessék az emberi jogok és a fejlődés kérdéseit, hiszen ezek nagyon szorosan összekapcsolódnak az emberi jogok és a fejlődés témájával kapcsolatban természetesen beszélünk a magánszektor feladatairól is, és fe, felelősségéről is. Nagyon fontos, hogy megosszuk az információt, hogy megosszuk azokat a kapcsolatokat, amelyek rendelkezésünkre állnak, azért, hogy előre tudjuk vinni ezeket a témákat koherens módon, koncentrált módon, jó tájékozott módon, ugye a tagállamokat szolgáló a mi szervezetünk, és úgy gondolom, hogy együtt tudunk majd dolgozni ezen a közös úton ebben a témában. Köszönöm a figyelmet, jó munkát kívánok, és szívesen tárgyalok újra ezekről a témákról önökkel, akár Brüsszelben, akár Genfben. Szeretnék köszönetet mondani Isabel Durannak a videóüzenetért ezzel nyitjuk meg a mai kerekasztal megbeszélést, és most 10 percre megadnám a szót Klara Skrivánkovának. Tessék! Thank you very much and good morning. Köszönöm szépen, jó reggelt mindenkinek. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm, hogy a Labour International-t meghívták erre a vitára. Azt hiszem, mindnyáján egyetértünk abban, hogy az elmúlt tíz évben változott a helyzet, mint verbálisan, mint tevékenységekben, amikor az emberi jogokról van szó az üzleti szférában. Emlékszem, amikor a somangáli gyakorlatora derült, ez a fiatal lányoknak a kizsákmányolása a textilgyárakban Afrikában. Amikor kutatást végzett az egyik európai híres márka, és rájöttünk, hogy ők is vásárolnak ilyen textilt, akkor nem csak, hogy tagadták ezt a gyakorlatot, hanem bíróság elé citáltak minket. Ma már évente van ilyen konferencia, aminek az a cél, hogy a jogsértéseket felfedje. Lehet, hogy az etikai kódex és a gyakorlatok változnak az elmúlt tíz évben, és egyre nagyobb a nyomás a résztvevők részéről. Ennek ellenére még mindig a legláthatóbb fellépés nem annak az eredménye, hogy az üzleti szféra proaktív lenne, hanem annak, hogy elég sok botrányt láttunk, amely gyakran az alkalmazottak életének elvesztéséhez vezetett, például a Angliában megfulladtak olyan munkások, akik cseresznyét szedtek, vagy 2013-ban egy plázának a katasztrófája, ahol egyszerűen nem tartották be a biztonsági előírásokat, a híres márkák vagy 2014-ben például rendszer szerű visszaélés és a fő európai szupermarketekben az alkalmazottaknak az alkalmazási módszerei pedig az emberi jogokat az üzleti szférának tiszteletben kellene tartania, illetve ahol megsértik ezeket, jogorvoslatot kellene nyújtani. Mit jelent a felelősségvállalás ezen a téren? Elég nagy a félreértés, hogy mi a jogi keret, és mi az etikai felelősség. Pont tegnap az etikus kereskedelemről egy vitán vettem részt, és ott arról beszéltünk, hogy a felelősség a teljes beszállítási láncot terheli. Lehet, hogy valaki nem közvetlenül alkalmazza az első láncemben a munkásokat, ennek ellenére még mindig profitál az ő munkájukból. Úgyhogy igenis van felelőssége mindenkinek. Föl kell vállalni ezt. Láttuk, hogy az Apple néhány nagy európai márka, amely Mauritiustól vesz árucikkeket, már kezdi a munkásokat jogilag kártéríteni, még akkor is, ha nem közvetlenül alkalmazza őket. Én nagyra tartom az egyes üzleti vállalkozások kezdeményezéseit, hiszen ezek megmutatják azt, hogy érték, hogy mi az, hogy felelősségvállalás. Következésképpen egyre inkább fényderül arra, hogy az üzleti életben igenis van szerepük, fel kell ismerni ők, hogy az emberi jogok védelme az egy hosszú támú folyamat. Nem arról van szó, hogy auditálásokon kell részt venniük, vagy ki kell pipálniuk az egyes papírokon a rubrikákat, hanem az, hogy a közösségeket, a szakszervezeteket és a civil szervezeteket be kell vonni ebbe a munkába. Egyre több üzleti szereplő felelősséget vállal, és proaktívvá válik a beszállás, beszállítási láncolatban, még akkor is, ha egyáltalán nincs közvetlen kapcsolata. A Mondelé, amely például a cadbury és a Milkát tartja a kezében, már beismeri, hogy a beszállítási láncolatban gyermekmunkával találkozhatunk. A websájtjukon ez megjelenik. Aztán a kakaó tertelmű közösségekben gyakran kezdeményezéseket látunk, hogy a gyermekmunkát hogyan lehetne beszüntetni. Az Unilever nem régen kiadott egy jelentést. A Primark, a H&M például nyilvánosan tanúságát adták annak, hogy felveszik a harcot. Az ASOS cég a szíriai menekült gyermekeket dolgoztat a Törökországban, de most ö, támogatja ezeket a gyermekeket, és ö, kiemelten védi őket. Ezek olyan kezdeményezések, amelyeket ö, fel kell karolnunk, és el kell ismernünk maguk, ezek a kezdeményezések nem változtatják meg a rendszert. Az ILO-nak van egy jelentése, miszerint nagyon nagy a harc. Tavaly becsülte az ILO, hogy 25 millió embert kényszerítenek munkára az egész világon, és több mint 60%-okat a magánszektorban. Olyan cégek, akik beszállítanak az EU-ba, vagy az EU-ból származnak. Aztán a gyermekek közül tízből egyet veszélyes körülmények között dolgoztatnak a világon. Ez azt mutatja, hogy nem elég, ha csak bizonyos vállalkozások vállalják a felelősséget. Amikor én üzleti szereplőkkel beszélek az emberi jogi kérdésekről, akkor gyakran azt mondják, hogy nincs elég ösztönző azoknak, akik vállalják a felelősséget, és nincsenek olyan jogszabályok, amelyek biztosítanák, hogy mindenki ugyanezt tegyen, és a kihívásokkal így felvehessék a harcot, nincsen politikaváltás, gyakorlatváltás. Ez gyakran megnehezíti a vállalkozások számára az emberi jogok tiszteletben tartását. Gyakran megtörténik az, hogy a másik oldalról a közösségek részéről van szóadó, szóvivő, aki rendszerszerű változtatást igényel. Ez egy képviselő. Isabel Durant az előbb hallottuk, hogy a kereskedelmi szabályokról beszélt, illetve az üzleti szféra helyzetéről. Az ASOS-szal együttműködve, ez egyébként egy online kereskedő mega márka, és főleg a fiatal generációkat szolgálja ki. Az ASOS több európai céggel együttműködve, amelyek Mauritiusból importálnak, összefogva egy Memorandum of Understanding-et irattak alá, hogy az alkalmazottaknak a biztos ellátását, illetve munkáltatását biztosítsák, hiszen nem akarják, hogy az ingyenesen átszállított munkások aztán kényszer munkába kényszerüljenek. Nagyon fontos, hogy az elmúlt évtizedek leckéből tanuljunk, és biztosítsuk azt, hogy az üzleti szféra többsége, és nem a kisebbség valóban lépéseket tesz de ehhez nem csak néhány márkának kell fellépnie, amelyek jól ismert márkák, és akiknek a nevéhez a, bonká, a botrányok kötöttek. Nagyon fontos, hogy legyen egy jogszabály a jó üzletvezetésről. Svájc, Hollandia, Ausztrália mindenütt bevezettek ilyen jogszabályokat. Miközben az ösztönzők és kezdeményezések nőttek, az emberi jogok védelme területén, például a felelős textilipar Hollandiában és Németországban, illetve születtek a háborús ásványokról, illetve a fakitermelésről is ilyen kezdeményezések. Ezek önmagukban nem elegendők. Biztosítanunk kell azt, hogy ne csak a fő márkanevek, vagy néhány üzleti szektor vegyen részt ebben a harcban, hanem hogy minden vállalkozás vállalja fel a felelősségét. Ennek érdekében, hogy ne ö, bújhassanak el a zéró tolerancia a szlogenje mögé, nem szabad a névtelenséget biztosítani számukra, hanem a fogyasztókkal szembesíteni kell őket. Végül. Kérném azokat a parlamenti képviselőket, akik jelen vannak, hogy az üzleti szféra és az általa megsértett emberi jogokat tegyek prioritásá, gyakoroljanak nyomást a bizottságra, a tanácsra, hogy szülessenek jogszabályok várjuk, hogy a parlament vezessen ebben az ügyben az egyes tagállamokban, vagy támogassák például a Green Card kezdeményezés, ezt nyolc nemzeti parlament támogatta eddig, illetve nagyon sok állásfoglalás itt. Tényleg itt a lehetőség arra, hogy Brüsszelben összefogják a nemzeti erőfeszítéseket az Emberi Jogi Szakbizottságban, például novemberben ahol kezdeményezések születtek, és egy asztalhoz ültessék a nemzeti parlamentereket és ennek a háznak a képviselőit, és közös közleményt adjanak fel, illetve felhívásokat a tagállamok számára. Köszönöm szépen. Köszönöm. És most Jonas Grimedennek adom meg a szót, 10 perce van. Thank you very much. It's a pleasure to be here. So I come from Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek. Az Európai Unió alapjogi tanácsadó emberi jogi ügynökségétől érkeztem Bécsből. Tulajdonképpen arról szeretnék beszélni, hogy szervezetünk milyen tevékenységet végez, és hát természetesen, hogy konkrétan milyen szerepe van a mai ülés témáját képező területeken, és milyen kapcsolatban vagyunk a magánszereplőkkel, piaci szereplőkkel. Az Európai Unió tanácsa még 2016-ban kért fel minket arra, hogy vizsgáljuk meg, hogy a három e, EU-s intézmény szakértői véleményt adhat-e ki a, a témáról. Az üzleti vállalkozások gyakorlatában előforduló emberi jogi problémák kezeléséről szól. Ez az anyag tulajdonképpen Európai Uniós irányelveket e, tartalmaz, ugyanis hát úgy érezzük, hogy erre nagy szükség van, ez a terület alulfejlett az Unióban. 2017-ben sor is került a dokumentum elfogadására. Ebben kiemeltük az egységes piac jelentőségét, és természetesen a, a szerződések jelentőségét. A polgároknak vannak fenntartásai ezen a téren, vagy lehetnek fenntartásai, illetve igen fontos szerepet játszanak a kereskedelmi megállapodásokban dolgozók jogainak biztosítása terén. Tehát több témát is érint, ez az ügy nem csak az alapjogi kérdéseket. Véleményünk 21 ajánlást tartalmazott, jogi, illetve nem jogi eszközöket is, végrehajtási elemek is szerepelnek ezek között. Hozok is majd néhány példát az előadásom során. A jogségén kívül a nem jogi jellegű megoldásokig, és például a cégem belüli panaszkezelési mechanizmusokig terjednek ezek az ajánlások. Egyébként igen, összetett területről van szó, szakpolitikai, jogi kérdések is ide tartoznak, és nem minden esetben világos, hogy az EU-nak milyen jogkörei vannak, úgyhogy arról is szótejtek majd, hogy a jogszabályokon túl milyen lehetőségek vannak Lássuk a területi hatály kérdését. A hetes ajánlásban azt rögzítjük, hogy globális egyenlő jogokat biztosító megoldásra van szükség a, a panaszkezelés, problémakezelés terén. Az az a veszély fenyegetett, hogy az Európai Unió túl sok hatályt vesz magára, esetleg saját területén kívüli országokat érintő kérdésekben is, ezért tartottuk fontosnak a globális aspektusokat kezelni a véleményünkben. Globális fellépést az Európai Unió és tagállamai kérhetnek ebben a kérdésben, úgy éreztük, mégpedig az áldozatokra koncentráló megközelítésben. Azt kell tehát kiemelni, hogy a megoldási lehetőségeket hozzáférhetővé tegyük az emberi jogsértések áldozatainak. Brüsszel és Róma tekintetében három véleményt vizsgáltunk. A brüsszeli rezsimmel kapcsolatban az vetődött fel, hogy az európai tagállamok külön információcsere rendszert hozhatnak létre, például a kiegészítő joghatóság tekintetében is, ami tagállami hatáskörbe tartozik. Tehát nem jogalkotási szinten meg lehet vizsgálni, hogy a kiegészítő jogszabályokat hogyan lehetne erősebben harmonizálni a tagállamok között. Aztán a nyolcas véleménypont arról beszél, hogy hogyan lehetne a közrend kitételt alkalmazni a, a római rezsim keretében, például a károk szintje esetében, hogyha az túl alacsony, akkor hogyan lehet minimum szabványt megszabni Európai Unió szerte, abban az esetben, hogyha a fogadó ország esetében túl kicsi a, a kár. Aztán extraterritoriális kérdések, ugye a területen kívüli hatáskör tekintetében a 9-es pontban javasoltuk, hogy elemezzék ki a római rezsim felővizsgálatának következményeit, Tulajdonképpen már van környezetvédelmi jog terén egy kivétel, tehát nem csak az az ország érintett, ahol a kár történik, hanem az is, ahonnan a kár ered. Azt gondoljuk, hogy ilyen tekintetben az emberi jog és a környezetvédelmi jog között igen erős párhuzamok vannak. Ez tehát az, az extraterritoriális elem. Több pontja véleményünknek jogsegélyről szól, a bizonyítás terhéről, arról, hogy kinek van joga esetleg perre menni, illetve arról, hogy hogyan lehet a nem bírósági eljárások hatékonyságát javítani, hogyan lehet alternatív panaszkezelési módszereket bevezetni, vagy hogy az emberi jogi szervezetek például az OECD keretrendszer kapcsolattartó pontjait is használhatnak, ami rendelkezésre áll minden EU tagállamban. Ezen kívül szólunk arról is, hogy az operatív kérdésekkel kapcsolatos panaszok kezelését hogyan lehetne javítani. Aztán a végrehajtással is foglalkoztunk több módon, több aspektusból. Ennek egy fontos eleme lehetne a mi megközelítésünk szerint egy igen egyszerű megoldás, egy összehasonlító áttekintés arról, hogy milyen mechanizmusok léteznek az EU tagállamokban, és ezek mit, milyen eredményt hoztak eddig bírósági, nem bírósági eljárások áttekintését tartalmazná ez, milyen tapasztalatok voltak eddig, milyen perek voltak eddig, stb. Beszélek majd arról rögtön, hogy jelenleg ezen a téren milyen eredmények születtek. Aztán egy kon- komparatív értékelést kérünk az EU 2016-os ajánlásairól és az ENSZ iránymutatások alkalmazásáról az egész Európai Unióban. Nagyon hasznos lenne, ha ezt felülvizsgálnánk. Azt hiszem jelenleg az EU 28-ból 14 országnak van az üzleti vállalkozásokat érintő emberi jogi akcióterve, nagyon jó lenne, hogyha lenne egy összeurópai ilyen terv is. A mai téma ugye a privát szféra szervezetének lehetőségei. Mi kiemelnénk, hogy jelentős szerepet eh, kaphat a 21 ajánlás mm, végrehajtásában a magánszféra. Az operatív tevékenységgel kapcsolatos panaszok kezelésében persze a, a cégeknek, vállalkozásoknak fontos szerepe lehet. Ezek adott esetben csak az adott céget érintik, de érinthetnek többet is, mm, akár cég szervezetek több részét, ilyen lépésekben például egy ombudsmannak vagy emberi jogi szervezetnek is lehet szerepe. A peres eljárásokat segítő alapoknak fontos szerepe lehet, akár országokon átnyúló szinten is, és hát ennek a megoldásnak több formáját meg lehet fontolni, amit az Európai Unió támogathatna is. Említettem már az átláthatóságot az összehasonlító áttekintések tekintetében, az adatgyűjtésnek nagy jelentősége van, és hát ebben szerepelhet a vállalkozásoknak is. Épp a napokban hallottam egy olyan eszközről, amit hát egy olyan cég alkalmaz, amit nem akarok megnevezni, de azért itt a dián látszik egy kis utalás rá, hogy milyen cégről van szó. Szóval ez egy online eszköz, amivel anonim panaszokat lehet benyújtani. Tehát ha például egy áldozat nem akarja nevével vállalni a történteket, akkor is tehet névtelenül panaszt, és hát nyomon követhető, hogy mi történt az ügyben. Ezt nagyon hasznosnak tartom. Végezetül annyit szeretnék még elmondani, hogy jelenleg milyen tevékenységeink zajlanak, mit tettünk eddig. Összegezve az Európai Unió tanácsa kért minket fel egy vélemény összeállítására, ami 2017-re meg is történt, és ennek nyomon követéseként a bizottság kért fel minket arra, hogy végezzünk értékelést, feltérképezést Ugye ez is tulajdonképpen egy tanulmány vizsgálat elkészítésére vonatkozó felkérés, amit persze örömmel teljesítettünk, annak dacára is, hogy idén igen kevés erőforrás áll rendelkezésünkre. Minden tagállamból 6 incidenst vizsgálunk meg, tehát az nagyjából 170 incidens összesen erre van erőforrásunk. Természetesen rögzített módszertan alapján vizsgáljuk meg ezeket a konkrét eseteket vagy helyzeteket, amiknek mondjuk bíróság elé kellett volna kerülnie, vagy valamilyen más módon kezelni kellett volna őket. Ez az áttekintés szeptemberre elkészül majd, és akkor látjuk, hogy mi a helyzet a tagállamokban, milyen probléma kezelési módszereket alkalmaznak, illetve milyen módon bátorítják, vagy próbálják eltántorítani a panasztételtől az áldozatokat. Megvizsgáljuk azt is, hogy milyen iránymutatások léteznek, például mm, milyen online eszközök léteznek a tagállamokban egy elég jó példáról nemrég hallottam például Belgium esetében. 2019-re egy picit jobb a finanszírozásunk, úgyhogy többet tudunk majd tenni, és felővizsgáljuk majd ennek megfelelően, hogy milyen előrelépés történt, vagy éppen kiválasztunk egy-egy konkrét témát, és azt koncentráltabban elemezzük. Köszönöm. Grazie, grazie lei. Önnek a köszönet, és Colin Rossnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a szakbizottságnak a mai lehetőséget. Kalen Rosnak hívnak, a világ barátai szervezetnek vagyok a része. Ez egy szociális és környezeti szervezet. Partnerekkel, kollégákkal az egész világban dolgozunk együtt, az áldozatok számára próbáljuk megoldani, hogy hozzáférjenek az igazságszolgáltatáshoz. Sok esetben környezeti károkról van szó, de emberi jogi jogsértésekről is. Tehát az mi perspektívánkból szeretném bemutatni, hogy milyen a hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz a fejlődő országokban. A Global cell nél dolgoznak a kollégáink, és egy területre szeretnék rávilágítani, különösen Nigéria a nigériai, vagy a Niger Delta, sokan önök közül bizonyára tudják, hogy ez egy olyan terület, amely kőolajban gazdag és gázban gazdag, és a világon a legszebb terület, több millió hordó olaj termelnek itt ki, kétszer annyit, mint a mexikai öbölben kitermeltek néhány évvel ezelőtt. És ez nem csak egy mai, nem egy tegnapi, nem egy múlt heti, hanem egy öten éven át előfordul eset. Tehát itt akkumulálódnak a szennyeződések, az olajszennyeződés a földben, a vízben, a levegőben, és nagyon sok egészségügyi hatása van ennek, hat a lakosság lakhatási lehetőségére itt 30 millió ember él. A Friends of Earth nigerei kollégái számára nagyon fontos, hogy támogassák a helyi közösségeket, azért, hogy a, el tudják érni azt, hogy a helyi környezetet helyreállítsák. Európa számára is fontos ez a kérdés, hiszen a Niger deltában a legtöbb szereplő európai vállalkozás, Shell, a Hollandiából, Egyesült Királyságból, Eni, Olaszországból, Total, Franciaországból, akiknek az előnye származik végül is a nigériai olajkitermelésről, és akik a környezetszennyezés mögött vannak, ezek európai vállalkozások. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés tekintetében a felelősök sokszor Európában találhatók. Nigeria. Nigériát látjuk a térképen, és a Niger Delta térkép alján van. Az országon középen áthalad ez a folyó, és így éri el a delta területét. Harcourt a legfontosabb város itt a folyó mentén. A delta, delta területén nagyon sok város található, ugye itt van a székhely ezeknek a kőolaj és gázkitermelő vállalkozásoknak. Nagyon sok próbálkozás történt, hogy bíróságon keresztül igazság szolgáltatás lehessen biztosítani a Niger delta lakosai számára. Néhányat szeretnék konkrétan említeni. Az első egy holland bírósági eset, a holland kollégáim foglalkoztak ezzel, négy gazda, három különböző közösségből, Roma Akat Odo, ezek a gazdák beperelték a selt, és a kőolaj szennyezés tisztításával kapcsolatos kártérítést követelnek a Shell-től. Ez a bíróság eh, eset már tíz év óta van a bíróságon. Európai mm, szempontból ugye az a fontos, hogy a holland bíróság foglalkozik a témával. Hollandiában kell, hogy az igazságszolgáltatást elérjék ezek a e, nigériai gazdák. Ugye tíz év óta folyik ez a per. Az év elején találkoztam ezzel a közösséggel, és találkoztam néhány emberrel, aki foglalkozik ezzel a e, perrel, és e, ugye tíz év nagyon-nagyon hosszú idő azért, hogy az igazságszolgáltatásra kelljen várni, a holland bíróságon. A következő eset, amit szeretnék említeni, ez az úgynevezett bodo eset, az Egyesült Királyságban folyik. Itt is kőolajszennyezésről van szó, a Niger Delta területén történt a szennyezés. 30 ezer nigerét érint ez a kőolajszennyezés Bodóban. Eredetileg 4000 font volt az ajánlata a vállalkozásnak. Most 55 milliós kártérítésről van már szó. Minden esetre sikeresnek tekinthető ez az eset a kártérítés tekintetében. A közösség ugyanakkor még mindig várja, hogy a teljes tisztítási, helyreállítási folyamat lezáruljon az Egyesült Királyságbeli jogászok hangsúlyozták, hogy ez a problémás, tehát hogy a SER részéről még mindig nem történt meg a helyreállítás, például tiszta vizet sem tudnak még mindig biztosítani az érintett közösség számára. önmagában a Shell több mint ezer ilyen környezetszennyezési esetért felel 2011 óta. A 2008-as volt az első ilyen olajszivargászási eset, és ez önmagában 31 millió font értéket tett ki. Ahogy korábban is mondtam, a helyreállításra még mindig várnia kell ezeknek a közösségeknek. és itt szeretném bemutatni, hogy itt valós embereket érintenek ezek az esetek. Itt szeretnék bemutatni egy szemét, akivel találkoztam, Queen Victor, a nevenek a személynek, a terményem, terményem kihaltak, nem tudok halászni, mert fagyasztott halat kell, hogy vásároljunk. Mindenek az oka a kőolaj szennyeződés és kőolaj szennyezés. Egy másik aspektust is szeretnék bemutatni a delta területéről a epicentrumait a kőolaj kitermelésnek, ezt láthatjuk a térképen. Nagyon szennyezett a Niger delta. 2011-ben készült egy értékelés a delta egy részéről, és a Niger delta helyreállításához 25-30 évre lenne szükség, és 1 millió eurós induló befektetésre lenne szükség csak a delta helyreállítására. A víz, a földszennyezet, és még mindig várják a sürgőségi intézkedéseket is, 7 évvel azóta, azután, hogy az ENSZ jelentését közzétették olyan sürgős esetre is, mint a tiszta víz biztosítása. A jelentés a deltának csak egy részéről szólt tavaly májusban egy Baját államból egy másik közösség, ami nem volt, tehát nem részese annak a területnek, ahol a felmérést végezte az ENSZ környezeti programja. Ez a közösség Olaszországban fordult bírósághoz, Ikebiri közösségről van szó, tavaly májusában indult ez az eset, és Milánoi Bíróság elé kerültek. Idén januárban indult, vagy kezdődött meg Milánóban a tárgyalás. A szennyezés 2010-ben történt a Bajelsa államban, Nigériában. A közösség helyreállítást és kárterítést vár a szennyeződés okán. A helyreállítás a közösség beszámolója szerint annyiból állt, hogy felgyújtották az erdőt, és még mindig várják a megfelelő kárterítést. Volt egy első kínálata, 14 ezer dolláros volt ez a kínálat a vállalkozás részéről, de a közösség valós kárterítést követel. Tehát januárban idén kezdődött a tárgyalás, 820 szennyezési esetről van szó az ENI jelentésében, tehát 2014 óta, és a számítások szerint 6,32 millió eurós a profitja az ENI-nek 2010-től kezdve ebből a vállalkozásból, tehát van lehetőségük arra, hogy a kártérítést, illetve a helyreállítást megfizessék ez csak egyike annak a sok közösségnek, amelynek nincs gyakorlatilag hozzáférése az igazságszolgáltatáshoz. Az ikebíri sok más közösséget is képvisel ezzel a bírósági esettel. Az Ikebirinek meg volt a lehetősége arra, hogy a Nigériában dolgozó kollégáim támogatását használhassák, illetve az olaszországi jogászok ingyen támogatják az ő esetüket. Az ilyen közösségek számára nagyon nagy az igény az igazságszolgáltatásra, a nigériai közösségek számára, és biztos vagyok benne, hogy sok közösségre ugyanez érvényes a világ sok országában. Nagyon különleges feltételek között kell, hogy fellépeljenek jogi szempontból is nagyon bonyolultak ezek az esetek, és ők gyakorlatilag kártérítést és helyreállítást akarnak elérni. Ez csak a része egy nagyobb helyreállításnak, amire várnak ezek a közösségek. Végül még annyit szeretnék elmondani, hogy a véleményünk szerint az egyik megoldás ezekre az esetekre, Az Ikebiri esetben ez a személy, aki a közösség nevében fellép. A véleményünk szerint a megoldás vagy a megoldás része egy kötelező egyezmény a határon átnyúló egy vállalkozások és az emberi jogok témájában. Az esz ben van egy munkacsoport, amely tárgyal erről, a jogilag kötelező eszközről, Három éve folyik az egyeztetés erről, és idén folytatódik majd még a tárgyalás. A nem kormány szervezetek közössége szempontjából azt tudjuk mondani, hogy föl kell lépni a vállalkozások jogsértései ellen, fontos az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, bírósági rendszereken, akár a Nemzetközi Bíróságon keresztül is, a TNC fontos itt megemlíteni. Ezt láttuk konkrétan a Niger Delta példáján keresztül. Az ajánlásom önöknek az, hogy támogassák ezeket a folyamatokat, írjanak egy erős állásfoglalást, adjanak iránymutatást az Európai Unió részéről, foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, támogassák ezt a folyamatot azért, hogy sikeres legyen az, hogy egy kötelező jogilag kötelező mm, dokumentumot tudjunk összeállítani olyan közösségek számára, mint Ikebiri és a többi, amit említettem. Köszönöm. Köszönöm. És most hallgassuk meg a szakbizottságot. Sophie Kamerán, illetve a az Európai Bizottságot, Szofi Kamerát hallgatjuk meg az Emberi Jogok szervezete részéről. So... Köszönöm szépen. Valószínűleg tudják, hogy az Európai Unió teljes mértékben elkötelezte magát, hogy megvalósítja az üzleti életben felmerülő emberi jogok védelmére meghozott ENSZ döntést. Mind jogalkotási, mind politikai munkát végzünk, és a külkapcsolatokban is nagyon aktívak vagyunk. Én a külszolgálatot képviselem itt, úgyhogy kicsit erre az aspektusra koncentrálok. De ami a bizottságon belüli kérdéseket illeti, ezek is nagyon érdekesek. Az idén először lesz egy jelentés a legnagyobb európai cégektől a nem pénzügyi szabályok betartatásáról. 6000 nagy cég az EU-ban közé kell, hogy tegye a nem üzleti információit, a társadalmi aspektusokat és a, az emberi jogi aspektusokat, úgyhogy ez nagyon fontos közlemény lesz az idén. Ez egy példa, aztán még példákat mondanék, hogy mit teszünk. A fenntartható fejlesztési célokat illetően Jelenleg van egy minden résztvevőt asztalhoz ültető platform, a célok, illetve a 2030-as napirend céljai megvalósítása érdekében. A fő résztvevők, az üzleti szereplők, civil szervezetek, szakszervezetek vesznek részt. Van egy vállalati felelősségvállalási csoportunk, és az emberi jogi képviselők és az üzleti szféra is képviseltetik magukat. Mi reméljük, hogy ezen a platformon fényderül arra, hogy az ENSZ irányelveit hol nem hajtják végre, és így az Európai Bizottság jobban felmérheti a helyzetet az üzleti szférában. Ami a jogorvoslathoz való hozzáférést illeti, nem akarnék erre külön kitérni, ha van akkor arra szívesen válaszolok. A külkapcsolatokat illetően az emberi jogok tiszteletben tartása az üzleti szférában. 2015-ben kezdtük a munkát, 2019-ig tart ez a részt és figyelembe véve, hogy mit értünk el, van egy intézkedési terv, mi szerint a harmadik feleknek a figyelmét hívjuk fel a problémára, tartassuk be az ENSZ irányelveket, dolgozunk ki nemzeti intézkedési terveket, mind külpolitikában, mind belpolitikában, és a vállalati felelősségvállalás elvét vegyük be a jövőbeni kereskedelmi szerződésekbe. Ami a nemzeti intézkedési terveket illeti, 14 tagállam fogadta el csak ezeket, és a legjobb gyakorlatok cseréjét mi támogatjuk a tagállamok között. Ezt a munkát fokozni szeretnénk. Támogatjuk a harmadik országokban is az emberi jogokat. Az emberi jogi párbeszédekben mindig központi téma ez. Évente 40 ilyen párbeszéd folyik, és mindig felvetjük az üzleti szféra és emberi jogok összekapcsolódását a harmadik országokkal. De a regionális szereplőkkel és az Afrikai Unióval, az ASEAN-nal és programokat futtatunk ezekben a kérdésekben, hogy az ENSZ iránymutatásait hogyan hajtják végre. A partnerségi eszközök, technikai segítségnyújtást is adunk. Van két új projektunk, egy Latin Amerikában, 2017-ben kezdődött, Brazil, Kolumbia, Chile, Panama, Peru. Ez a program a regionális kapacitásépítésről szól, hogy a nemzeti intézkedési terveket hogyan lehetne a gyakorlatban megvalósítani. Van partnerségi projektünk Ázsiában is, hat országgal a felelősség teljes ellátási láncolat kiépítéséről. Az európai demokrácia és emberi jogokat illetően Különösen a természeti erőforrások és a föld szerzés területén. Uh, several um, different tracks. Isabel Duran említette, hogy az ENSZ-ben jelenleg különböző projektek folynak. Teljes mértékben támogatjuk az ENSZ irányelvek megvalósítását ezen a területen. Van az ENSZ-nek egy külön munkacsoportja, amely látogatásokat eszközöl, országjelentéseket tesz. Mi részt veszünk ebben a vitában, múlt hónapban például. a felelősségteljes üzletvezetés elvével kapcsolatban volt egy konferenciánk, és azt vizsgáljuk, hogy hogyan támogathatnánk az ajánlásaikat, amelyeket az egyes országlátogatások után tesznek, amelyeket harmadik országokban eszközölnek. Aktívan részt veszünk az éves fórumon is, ezt említették. A legutóbbi fórum a jogolvasatról szólt, a következő a teljes vállalatvezetésről, és rá szeretnénk világítani arra, hogy hogyan működik ez az EU-ban, és hogyan készülünk fel a novemberi fórumra. Nagyon aktívak szeretnénk lenni. Teljes mértékben támogatjuk a beszámoltathatóságot, illetve a főképviselő asszony hivatalának munkáját ezen a téren, amely nagyon jó ajánlásokat tesz a jog és nem jogorvoslati eszközhöz való hozzáféréseket illetően. Például, hogyha üzletvezetési panaszok érkeznek ezen a téren, ebben is kompetensek. Aztán határon átnyúló együttműködés az emberi jogokat illetően az üzleti szférában. Most fontolgatjuk, hogy egy nemzetközileg kötelező jogi eszközt fogadjunk el. Az EU konstruktív munkát végez Annak ellenére, hogy a 2004-es kezdeményezés ellen nagy volt az ellenállás, mi úgy döntöttünk, hogy minden egyes céget be kell vonnunk a munkába, mert minden cég elkövet emberi jogi sértéseket, és nagyon fontos, hogy ezért kötelezze őket egy ilyen eszközök. Ez az eszköz csak kiegészíti az ENSZ iránymutatásait, de ezeket nem módosítja. Jelenleg egyeztetünk a tagállamokkal. Részt veszünk az Ecuador által Genfben szervezett konferencián, együttműködünk a tagállamokkal. Lesz egy kétnapos szakértői ülésünk júliusban, és az a célunk, hogy valóban rávilágítsunk, hogy milyen kérdéseket kell megvitatnunk, és a tanács szervezi ezeket az ügyeket. Köszönöm szépen! Köszönöm! Kedves kollégák, ki szeretne hozzászólni? Tessék! Wanted to ask a Köszönöm, elnök úr. Az utolsó megjegyzése kapcsolatban lenne kérdésem. Tudom, hogy az európai tagállamok és a bizottság aktívan dolgoznak azon, hogy megszülessen egy kötelező érvényű megállapodás ugye az Ecuador vezetésével zajló egyeztetéseken, és úgy tudom, hogy, hogy hát ezt önök is szeretnék előmozdítani, de ez jó lenne többet tudni arról, hogy ez hogyan árthatna esetleg az ENSZ irányelvek végrehajtásának. Hallottam már ezt az aggályt korábban, és egyszerűen nem értem, hogy ha azon dolgozunk, hogy valamilyen kötelező érvényű megállapodás legyen, ami egyenlő feltételeket teremt, az hogyan akadályozhatná, vagy nehezíthetné az ENSZ iránymutatások végrehajtását. Tudná erről tájékoztatni? Um, so, yes, of course. Hogyne. Nos, az ENSZ iránymutatásai, a Guiding Principles jelentik az első konszenzusos úton elfogadott iránymutatást ezen a téren. Ez egy inkluzív, tehát lehetőleg minden szereplőt magába foglaló folyamat volt, ahogy az iránymutatás megszületett. És ebben tulajdonképpen standardek, szabályok szerepelnek az a kockázat áll fenn, hogyha a jogilag kötelező érvényű rendelkezés, eszköz nem ezekre épül, és ezeket erősíti tovább, hanem például más a hatája, és csak néhány nagy multinacionális cégre terjed esetleg ki, akkor előfordulhat, hogy a jövőben ugye ez az új keretrendszer lesz a mértékadó, és mindenki megfeledkezik az ENSZ iránymutatásokról, és aztán azokban a kérdésekben, amikre nem vonatkozik az új jogilag kötelező érvényű szabályozás, azokban tulajdonképpen nem történik semmi, senki nem foglalkozik az emberi jogok betartatásával. Egy picit most egyszerűsítettem persze a helyzetet, de nagyjából erről van szó. Azt a kockázatot látjuk, hogy ha a jogilag kötelező érvényű eszköz nem elég tág hatályú, és nem fed le minden lehetséges áldozatot, és nem tartalmazza ugyanazokat a, a szabványokat, mint az ENSZ iránymutatások, akkor veszíthetünk vele. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Nie jest to pierwszy... Mm, Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, nem ez az első olyan alkalom, ahol a vállalati felelősségvállalásról volt szó az emberi jogok területén. Az ENSZ iránymutatásai gyakran kerültek napirendre itt az albizottságban, már a korábbi parlamentben is. Elfogadtunk közös véleményeket is a vállalati felelősségvállalásról, mind a kereskedelmi szakbizottságban, mint ebben az albizottságban. És aztán az AFET bizottságban is. Ezek jogilag kötelező jogi eszközök. Ez a kezdeményezés, amelyet Ecuador kezdeményezett, nagyon fontos. Amikor Genbe látogatunk el, akkor mindig halljuk az előrehaladást. De jó lenne tudni, hogy az európai tagállamok mit tettek a gyakorlatban az ENSZ irányelvek megvalósítására. Először nem voltunk túl optimisták, illetve nem vagyunk még túl optimisták, úgyhogy szeretném tudni a külkapcsolatok képviselőjétől, hogy mi a helyzet ma ebben az ügyben. Az érintettek az Európai Unióban hogyan reagálnak. Tudniuk kell arról, hogy az ENSZ-nek ezek az iránymutatásai nagyon fontosak, és kötelező érvényűek is valamilyen szinten, hiszen nemzetközi cégekről van szó, amelyek nagyon sok eszközhöz férnek hozzá, és fel kell, hogy vállalják a kötelezettségeiket. Vannak azonban olyan cégek is, amelyek dinamikusan fejlődnek, de még nincsenek ilyen eszközeik, nincsenek jogi eszközeik. Az ő beszállító láncolataikban vannak olyan beszállítók vagy termékek, amelyek olyan régiókból és beszállítóktól származnak, akik nem tartják be a gyermekmunka vagy a kényszermunka ellenes jogszabályokat, vagy hasonló normákat. Teljes tudatában vannak ennek a tagállamok. Nagyon fontos, hogy ismerjük ezeket a vállalkozásokat. Az is nagyon fontos, hogy koncentráljunk azokra a cégekre, amelyeknek a székhelye az Unióban van. De ugyanakkor az Unió az nem egy sziget, a globális dimenziótól nem tudjuk elhatárolni magunkat. Nyilvánvaló, hogy az eu cégek globális versenyben vesznek részt. Úgyhogy a jogilag kötelező eszköz, ha erről beszélünk, az globálisan kellene elfogadni. Minden egyes cégre legyen ez kötelező érvényű, ne csak az európaiakra. Mi, mint képviselők, Mindent megteszünk annak érdekében, hogy feltételeket fektessünk le, például a nem pénzügyi beszámoló kötelező érvényűsége, ez egy ilyen feltétel. Próbálunk specifikus követelményrendszert megfogalmazni a cégek számára, de az uniós cégekre vonatkozó szabályok esetleg nem kötnek más társaságokat? Nyilvánvalóan, hogy az EU-s cégeknek követniük kell ezeket, de ugyanakkor valamilyen biztonságot kell nyújtani ezeknek a cégeknek, hogy globális szinten is ez fog történni, hiszen eh, globális szinten is végre kell hajtatni az ENSZ iránymutatásokat. Tehát, ha jogilag kötelező egy eszköz, akkor az hasson ki minden országra, amely képviselteti magát az ENSZ-ben. Igaza van, amikor a társasági társadalmi felelősségvállalásról szól, illetve a fenntartható fejlesztési célokról. Nem emelhetjük ki csak a gazdasági, vagy csak a társadalmi, vagy csak a környezetvédelmi szempontokat. Ezek összefüggnek, mind a három terület fontos. Ha például a környezetvédelme sérül, az a társadalmi aspektusok sérülését is okozza. A Niger Delta példája jól mutatja, hogy amikor a környezet sérül, akkor az kivétel nélkül mindig kihat az emberi jogokra is. Legyünk tudatában, hogy a nem pénzügyi aspektusokról szóló beszámolók fontos elemei annak, hogy felmérhetjük, hogy mennyire legális az üzleti szféra. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Nekem is lenne két-három kérdésem, amikre remélem választ tudnak adni. Az első, a munkájuk során szeretném tudni, hogy hol találkoznak, találkoznak-e a szakszervezetekkel, ha igen, akkor milyen módon járulnak hozzá a szakszervezetek ehhez a tevékenységhez? Második kérdésem. Keveset hallottam a korrupciós rendszerről, pedig úgy gondolom, hogy a lineáris utat nagyban akadályozza a korrupció és a jogi eljárásokat is természetesen. Erre vonatkozóan szeretném meghallgatni a véleményüket. A harmadik kérdésem a konkrét eseten túl az Ikebiri közösség esetére gondolok, amelyben ugye az ENI ellen léptek föl a Milánói Bíróságon. Szeretném tudni, hogy ebben az esetben az Európai Bizottság támogatást biztosított-e a folyamatban lévő per tekintetében, vagy pedig egyszerűen csak passzív szemlélőként követi az eseményeket. És végül pedig azt szeretném megtudni, hogy milyen az önök általános benyomása. Valójában igaz, hogy, hogy történt előrelépés, például ennek egy bizonyítéka a társaságok felelősségére vonatkozó irányelv, Ugyanakkor azért összességében attól félek, hogy lehet, hogy csökkent az emberi jogok védelme, és nem erősödött. Kászki képviselő szeretne hozzászólni? Köszönöm a szót, elnök úr. Hölgyeim és uraim, ha megengedik, visszatérek az ENSZ-re, és arra, hogy hogyan működik az ENSZ keretében az emberi jogok és az üzleti szereplők találkozása. Ezen a téren tulajdonképpen két párhuzamos folyamat van, ott vannak az iránymutatások, amelyek nem kötelező érvényűek. Ezek ugye csak ajánlások, bár van némi nyomás nemzetközi kapcsolatok terén az ajánlások megvalósítására. Aztán a másik paralel folyamat a kormányközi munkacsoport, amelyet Ecuador vezet, és amelynek az a feladata, hogy megvizsgálja a kötelező érvényű szabályozás bevezetésének lehetőségét. Jó lenne megfontolni, hogy milyen mértékig képesek a jelenlegi iránymutatások befolyásolni a szereplőket, hatásosak-e, hatásos lehet-e egyáltalán egy ilyen puha jogi eszköz ezen a téren? Fontos ez a kérdés, mert nincs a téren nemzetközi szerződés, egyezmény jelenleg, és ha kötelező érvényű szabályozás születik, akkor annak pontosnak és tömörnek kell lennie. Lehetőleg mm, pontosabbnak és tömörebbnek kell lennie, mint a jelenlegi iránymutatások. Természetesen hatásos szabályozásra van szükség, amit mindenki betart, és annak tömörnek és pontosnak kell lennie. Visszatérve a puha jogi eszközökre, annak a hatája bővebb, de hát mindenki jól tudja, hogy azokat nem mindenhol fogják teljes egészében megvalósítani, az esetleges nyomásgyakorlás dacára sem. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem, hogy született-e elemzés, tanulmány arról, hogy az ilyen iránymutatásokat mennyire valósítják meg, mennyire sikeresek ezek, és hogy az EU hogyan támogatja ezt a folyamatot, és milyen szerepe van a tagállamoknak. Hogyha támogatni szeretnénk ezt a mechanizmust, akkor természetesen mögé kell állnunk, és hát mind a két ENSZ keretében zajló folyamatot erősítenünk kell. Először azt kell azt hiszem megvizsgálnunk, hogy a jelenleg érvényben lévő ajánlásokat mennyire valósítják meg. Köszönöm. Tudom Kezdjön a válaszadást. Azzal kezdtem, hogy néhány példát adok a hatékonyság kérdésére reagálva, és hogy mi hogyan látjuk, hogy az önkéntes eszközöknek milyen a hatása. Ahogy említettem a prezentációmban, nagyban függ ez a vállalkozástól Hogyha egy vállalkozás komolyan veszi ezt a témát, akkor valami előrelépés lesz, de úgy látjuk, hogy egyes üzleti vállalkozások általában egy katasztrofa helyzetet követően hozzák meg ezt a döntést. Csak akkor történne általános előrelépés, hogyha szabályozás létezne. Úgyhogy szabályozásra van mindenképpen szükségünk. Például néhány kötelező átláthatósági jogszabályok, például a modern Modern Slavery Act az Egyesült Királyságban. Ennek lehet hatása, tehát a kellemes beszélgetést váltotta fel a cselekvés, mert jogi elvárásként már komolyan vették az üzleti vállalkozások ezeket az előírásokra, és erre van szükségünk, hogy átlépjünk arról, hogy igen, jó lenne, arra, hogy igen, meg kell, hogy tegyük. És hogyha ezt mindenki megteszi, akkor szinte versenyé fog ez válni, és ez mindenképpen egy pozitív ösztönző lehet, és így lehet a változást elérni. Ez az egyik oka annak, hogy Többekkel együtt úgy gondoljuk, hogy mindenképpen szükség van egy kötelező szabályozásra. Nem csak globális kötelező szabályozásra, hanem EU szintű szabályozásra is, ami nem függene attól, hogy a vállalkozások csatlakoznak-e hozzá, vagy sem. Nem csak az európai vállalkozások viselkedéséről van szó, hanem olyan vállalkozásokról is, amelyek Európával kereskednek, ez is egy plusz lehetőség a kezünkben. A szakszerzetekre kérdezett rá, a szakszervezeteknek nagyon fontos a szerepe a témák felvetésében, a dolgozók megszervezésében és a jogsértések helyreállításában, a kártérítés területén is. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ténylegesen mit kérnek. A alternatív dolgozói szervezeteket támogatnak sokszor az üzleti vállalkozások, a dolgozói bizottságokat például, vagy akár technológián keresztül próbálják ezeket a kérdéseket megoldani, de a szakszervezetek szerepét soha nem fogják átvenni, hiszen a szakszervezetek azok, amelyek kollektív módon szervezik a dolgozókat, főleg sérülékenyebb dolgozók esetében, például a migránsok és a Dalet vagy Vászi közösségekből, amelyek kitaszított közösségek, őket is képviselik a szakszervezetek. Úgyhogy a szakszervezeteknek mindenképpen ott kell ülniük az asztalnál, a helyi közösségekkel együtt természetesen. És még egy megjegyzésem lenne a korrupcióval kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy lássuk a kapcsolatot a korrupció és az emberi jogi jogsértések között egyre több kötelező jogszabály létezik, hogyha körülnézünk az EU-ban, a vállalkozásokra nagyon sok kötelező megvesztekedés elleni szabály érvényes, de hogyha az emberi jogi jogvédelem nem szerepel ugyanúgy a kötelező jogi előírások között, akkor annak a tiszteletben tartásában nem tudunk előrelépést elérni. Köszönöm. Sok érdemes témát vettetek föl. Expand on. Erről beszélhetnénk elég sokat, de próbálom három percben összefoglalni. A szerződés, a soft law, a puha törvények ellenében. Hát több éves tárgyalás előzi meg, és több évbe fog kerülni néhány tagállam számára, és néhány ENSZ tagállam számára is, hogy ratifikálja ezt. Úgyhogy Szerintem nem kell versenként megélni a két jogszabályt. Ha lesz ENSZ jogszabály, mikor lesz jogszabály, nem tudjuk, de azok a tagállamok, amelyek nem tudják elfogadni ezt a szerződést, biztos lesz ilyen. Ha megnézik az ENSZ helyzetét, akkor nagyon kevés olyan a tagja az ENSZ-nek, illetve nagyon kevés olyan szerződése van, ami univerzálisan kötelező. A tízből talán egy ilyen van. És nagyon kevés az azt hiszem a, ké- a gyermekkényszer munka elleni az, amit a legtöbben ratifikáltak. Aztán nagyon fontos a kultúrás, szociális és gazdasági jogok helyzete. Tavaly az a testület, amely felelős ezért a szerződésért, az üzleti szférát illetve elfogadott egy kiáltvány. Aztán vannak Európa tanácsi ajánlások is, amelyet minden egyes tagállam elfogadott, a miniszterek is, és ezek részletesebb iránymutatást tartalmaznak. Tehát még ez soft law-nak nem kötelező törvénynek minősül, de azért ütősebb, mint simán kiáltvány. Aztán nyilvánvaló, hogy látjuk, hogy a cégek között egyre inkább nő azoknak a száma, akik jól teljesítenek ezen a területen mert említettem, hogy van egy cég, ezt említettem, akinek nagyon jó panasztevő mechanizmusa van már, ami működik. Ami az elemzés, tanulmányokat illeti, hogy milyen eszközök működnek. Említettem a Frának, az Emberi Jogok Ügynökségének a tanulmányát, ez egy nagyon kicsi tanulmány, hat esetet világít át a tagállamokban, hogy megnézzük, hogy mi a probléma, mi működik, mi nem működik. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Egy-két dolgot én is hozzátennék. A korrupció. Nagyon is tudatában vagyunk. Én Nigériában dolgozom, és biztosan tudják, van egy nagyon nagy korrupciós eset a Milánói Bíróság előtt, két európai olajtársaság, illetve a vezetőik volt vezetőik állnak perben, úgyhogy ez folyik az olajkitermelés területén, de el kell, hogy mondjam, hogy a formális korrupció az egy probléma, a másik probléma a hatalom. Ezeknek a cégeknek a kezében nagyon nagy hatalom van. Gyakran például kifizetik a helyi hatóságoknak azt, hogy oda utazzanak hozzájuk. Ez nagyon nehéz helyzetbe hozza a helyi hatóságokat. Egyrészt elfogadják a cég ajánlatát, Másrészt viszont végre kellene hajtaniuk az ellenőrző munkájukat. Úgyhogy ez a hatalom egyik aspektusa, hogy a közösség hogyan férhet hozzá az igazság szolgáltatásához. Aztán az, hogy a bizottság eh, támogatja az ikabíri ügyet a Milánói Bíróság előtt, nem, formálisan nem. Eh, a bizottság azonban informálisan igen, lehetővé teszi ez számunkra, és más civil szervezetek számára is, hogy a parlament figyelmét fölhívjuk erre a kérdésre, és így megkapjuk a bizottság támogatását is. De a civil társadalom számára általában nézve nehezebb eh, felvenni a kapcsolatot ezekkel az intézményekkel, és nehéz a fejlődő országokban támogatni a közösségeket. Köszönöm. Béne. Köszönöm, szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, a vendégeinknek. Úgy gondolom, hogy fontos volt ez a másfél órás eszmecsere, egy olyan témát vitattuk meg részletesen, ami rendkívül fontos az Európai Parlament számára, és talán gyakrabban kéne, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, innovatívabban kéne föllépnünk, illetve kötelező jellegű szabályokat kéne egyrészt bevezetni, másrészt nyomon követni a már meglévő a társaságok szociális felelősségére vonatkozó irányelv végrehajtása tekintetében is. Mi képviselők mindenképpen foglalkozni fogunk a kérdésekkel. Még egyszer köszönet és viszontlátásra. Egy perc szünet. A következő témánk Belarus. Bene. E... Következő napirendi pontunk témája emberi jogok helyzete Belarusban. Az európai parlament Belarus delegációjával közösen szerveztük ezt az ülést. Ennek elnöke Bogdán Zdorojevski, szeretném őt üdvözölni. Itt az eszmecsere során két konkrét témával fogunk foglalkozni. Először meghallgatunk egy prezentációt, egy olyan tanulmányról történik ez a beszámoló, amit a DROA albizottság megbízásából készítettek, emberi jogok helyzete Belarusban illetve az Európai Unió válaszadása 2016 és 2018 eleje között erre a helyzetre. A második témánk Andrei Bastunét meghallgatása lesz. Ő a Belarus Újságíró Szövetségnek az elnöke, illetve Zana Litvinát is meghallgatjuk, ő ennek a szövetségnek a volt elnöke. Beszámolnak a média szabadság helyzetéről, illetve a nemrég módosított média törvényről úgy gondolom, hogy fontos ez a mai eszmecserénk, és egy technikai közleménnyel is kell, hogy éljünk. Orosz tolmácsolás lesz a 25-ös csatornán, ha valaki azt szeretné hallgatni. És a prezentációk megkezdése előtt Zdrojevski elnöknek szeretném megadni a szót, tessék. Zacznę od podziękowań dla pana przewodniczącego. Köszönöm. Nos, először is szeretnék köszönetet mondani az elnök úrnak, ugyanis Belarus témája nem gyakran kerül napirendre bizottságaink ülésein, kivéve mondjuk a, a Belarus kapcsolatokért felelős bizottságot. A legfontosabb kérdések az emberi jogok, a médiaszabadság és a civil társadalom működése. Ismerem a napirendre kerülő jelentést, és meg kell mondanom, hogy az abban szereplő megjegyzések, vélemények teljes mértékben megfelelnek a belarusz külkapcsolati delegáció álláspontjával. Részletek tekintetében lehet nézeteltérés, véleménykülönbség, de a legfontosabb témákban egyetértés van, ezek a következők. A halálbüntetés továbbra is létezik az országban, és sajnos gyakorlatban is alkalmazzák. Lukasenka elnök ezt azzal indokolja, hogy a belarusz társadalom szerinte támogatja a halálbüntetést. Tudjuk, hogy a halálbüntetéssel kapcsolatos moratórium Lukasenka elnök kezében van, megtehetné, hogy beszünteti a halálbüntetés alkalmazását, szerintünk ezt meg is kellene tennie. Figyelemmel követjük a belarusz helyzetet, és azt tapasztaljuk, hogy a börtönbüntetés, illetve egyéb súlyos büntetések továbbra is alkalmazásban vannak az ellenző képviselővel szemben, de nem olyan gyakran és talán nem olyan keményen alkalmazzák ezeket, mint korábban. Ennek dacára a rövid távú őrizetbevétel, a jogosítvány e-, elvétele bevonása, a pénzbüntetés és hasonló úgymond puhább zaklatások gyakoribbak, mint korábban. A belarusz féle való kommunikáció terén viszont legalább előrelépést nyugtázhatunk, több a kommunikációs csatorna, több a hivatalosan megvitatható téma, de sajnos a jelentés által kiemelt kulcsfontosságú témák terén nem sikerült konkrét eredményeket elérni a, a belarusz társadalom számára. A független újságírás helyzete továbbra is nehéz, a választási jogokat továbbra sem lehet teljes szabadsága és teljes körülön gyakorolni. A nemzetközi szervezetek ajánlásait az ország továbbra is ignorálja. Ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy nagyon fontos vitát tartani, ezért is köszönöm az elnök úrnak, hogy napirendre tűzte. Köszönöm, elnök úr. Szeretném üdvözölni a tanulmány íróit, Giselle Bost a Maastrichti Egyetemről, és Alena Vieira professzorasszonyt a Mino Egyetemről, Portugáliából. És nagy figyelemmel fogom meghallgatni az ő következtetéseiket, ajánlásaikat, amelyek bizonyára konkrétak lesznek, és amelyeket az Európai Unióhoz intéznek, különösen az Európai Parlamenthez. Körülbelül 10 perc áll rendelkezésükre, tessék. Um, thank you very much. Um... Köszönöm a szót. Megtiszteltetés számomra, hogy felszólhatok az Európai Parlamentben ezzel a kérdéssel kapcsolatban. 2016 óta foglaljuk össze, foglalom össze most az emberi jogi helyzetet. Lehet mondani, hogy volt némi előrelépés az emberi jogi helyzetben, főleg 2016-ban, de valójában átfogó változás nem volt a politikai légkörben. Az emberi jogok csorbítása továbbra is általános gyakorlat a rezsim részéről, és a választási törvényt nem javították, sőt, még korlátozóbb lett a választási törvény, és módosították a médiatörvényt is. Ez igen csak korlátozó, jogtipró politikai gyakorlatot tesz lehetővé. Hat politikai foglyot kiengedtek 2016-ban, és ekkor mindenki arra számított, vagy sokféle arra számított, hogy véget ér a, a politikai bebörtönzés gyakorlata Belarusban, de nem így alakult. Különös aggodalomra ad okot Mihály Zsamtyusnyi és Mihály Pajenka helyzete, nem is csak az, hogy milyen okból börtönözték be őket, hanem az is, hogy milyen körülmények között tartják őket. Egyiküket többször megverték már a börtönben, és nagyon megnehezítik a külvilággal való kommunikációjukat, nem igen kapják meg a megfelelő orvosi ellátást sem. A 411-es cikkre rendszeresen hivatkoznak, ami a börtönök működését szabályozza és lehetővé teszi a politikai foglyok börtön büntetésének határozatlan idejű meghosszabbítását is. Egyébként, ha kiengednek egy politikai foglyot, nem kapja vissza politikai és polgár jogait, tehát egy csomó politikai folyamatban nem vehet részt. Összességében az emberi jogi aktivisták tevékenysége, a független újságírás és általában mindenféle politikai tevékenység nagyon veszélyes az ember polgárjogait, szabadságjogait bármikor korlátozhatják, ha ilyen tevékenységben vesz részt. A széleskörű elnyomás úgy tűnik, hogy gyengül, elhagyja ezt a gyakorlatot a rezsim, ugye főleg 2016-ban volt itt változás, de ennek dacára ugye a fordulat úgy tűnik, hogy nem volt tartós. 2017 tavaszán már volt egyből egy visszalépés, több száz ember volt elnyomás áldozata, 177 ember ellen emeltek vádat koncepciós perekben, ez érint újságírókat is, politikusokat is, és ráadásul még olyanokat is, akik civilként a békés demonstrációkban vettek csak részt úgyhogy az elnyomás továbbra is jellemző Belarusban, brutálisan bánnak esetenként a tüntetőkkel, ami már egy szisztematikus hozzáállást jelez a hatóságok részéről. 2014 márciusában is ilyen esetekre került sor. széleskörű elnyomás már talán nincsen, de például széles körben alkalmazzák a pénzbüntetéseket annak érdekében, hogy a politikai ellenfeleket eltántorítsák a tevékenységtől. A túlzott és indokolatlan bírságok mellett lefoglalták például az ingatlanokat is, és nem is csak az aktivisták, hanem családtagjaik ingatlanjait is. A belarusz hatóságok igyekeznek igen szigorú szabályokkal kontrollálni az országot, és konkrétan a médiát is, például az engedélyeztetési eljáráson keresztül. A külföldi médiumok dolgozóinak akkreditációját rendszeresen megtagadják a 22.9-es törvénycikre való hivatkozással, ami alapján például a gyászat dolgozóit külön megkülönböztetik, még agressziót is alkalmaztak újságírók ellen, 180 incidens volt, amikor a független újságírók jogait korlátozták a tavalyi évben, még szabadúszó újságírók bebörtönzésére is sor került. A médiatörvény friss módosításai úgy tűnik, hogy még rontják is a helyzetet, hiszen kiterjesztik a szabályokat az online médiára is korlátozzák a hozzáférést kritikus weboldalakhoz is, például a 97-es karta és más weboldalakhoz is, és újabban blokkolják a mobil internet hozzáférést is annak érdekében, hogy bizonyos helyekről ne tudjanak az újságírók mobil kapcsolaton keresztül beszámolókat küldeni. A újságíró szövetségeken kívüli szervezetek kiszorulnak a politikai folyamatból, és a nem bejegyzett társaságokat a 193.1-es cikk alapján ö, tiltják. A büntető törvénykönyv még büntető fejlentést is lehetővé tesz bizonyos esetben az újságírók ellen a halálbüntetést továbbra is alkalmazzák, sőt egyre gyakrabban. 2016-ban négy kivégzés volt, 2017-ben 20 és 2018-ban is volt már két kivégzés. Nem hajlandó az ország együttműködni az ENSZ külön megbízottjával sem, és a 2016-ban elfogadott emberi jogi tervbe nem építették be az ENSZ ajánlásokat. Ennyit szerettem volna elmondani, átadom a szót kollégámnak. Um, Köszönöm szépen. Akkor az EU politikáiról és intézkedéseiről szeretnék beszélni 2016 óta. A jelentésünk rámutat, hogy az EU politikák folyamatosak, a um, közös értékeken alapszanak, és egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk a társadalmi kohézióra, társadalmi ellenállásra. Ez egy új aspektus, ami az állam túléléséhez elengedhetetlen. Látjuk, hogy itt nagy változások történnek, és ezt fontosnak tartottuk kiemelni. A fő EU-s intézkedések A jelentésünkben részletesen olvashatnak ezekről, de hangsúlyoznom kell, hogy van egy EU-Belarus koordinációs csoport, egy vízumkönnyítési egyezmény, illetve kereskedelmi és vám kérdésekről tárgyalunk. Ezek nem igazán emberi jogokra koncentrálnak, sőt azt látjuk, hogy igazából ezeket kiiktatják a párbeszédből informális úti terv ugyan létezik arra, hogy hogyan kellene folyanak a tárgyalások, de nagyon nehéz ehhez hozzáférni, inkább gyakorlati a megközelítés. Pénzügyi támogatás, a politikai kapcsolatok fejlesztése, a beruházási bankmunkájának segítése, beruházás, kereskedelmi kérdések, ezek a fontosak, de az emberi jogi kérdésekről nem sok szó esik. Viszont 2015. júliusa óta ez egy külön témakör. Az érintettek üdvözlik ezt, de sajnálatos módon csak bizonyos civil szervezeteket hívnak meg, azokat, akiket a kormány jóvá hagy. Általában véve nagyon kevés dolog történik a belarus kormány részéről. Ígéretek azok születnek, hogy a kötelezettségeiknek eleget tesznek, és az univerzális felügyeletben részt vesznek, de gyakorlatban nem sok minden történik. Az EUNEST és a civil szervezetek helyzete nagyon nagy hangsúlyt feje, helyeznek mm, az emberi jogi mm, kapcsolatokon, az EU lesz persze diplomatikusabb, de azt láttuk, hogy nagyon szigorúak a kritériumok a belarusz parlamenterek részére, akiket még mindig kitiltanak ebből a csoportból a civil társadalmi fórum nagyon hasznosnak tartják a belarusz bevonásával folyó tárgyalásokat, de elég sok cinikus megjegyzés érkezik, hogy ez egy óvodai szintű tárgyalás. Igazából arról van szó, hogy nem konzultálnak velünk. A korlátozások, erről nem igazán szeretnék többet beszélni, csak fontos tudni, hogy az Európai Bíróságnak is van több ítélete, különösen a belarus oligarchák elleni ítéleteket illetően. Úgyhogy léteznek ilyen ítéletek. Aztán a segítségnyújtás, ez nagyon kényes kérdés, és beszélni lehet róla, majd kérdéseket tettnek föl. Nehézkesnek tartjuk, hogy fölmérjük azt, hogy pontosan milyen lépések történnek. A finanszírozás nőtt az EU részéről, de ez főleg a magánszektorba folyt be. És az irreguláris migránsok segítésében volt a jó kormányzás, a nemek egyenlős, esélyegyenlőségére is támogatás. <clears throat> Ez a European Humanities University részére jutott Vilniusban. Aztán európai demokrácia, emberi jogok. Hát vannak eltérések a bizottsági jelentés között és a valóság között. A jelentésben 7 millió euró jelenik meg az eszköz keretében. És végül az ajánlások. Kérdéseket nyugodtan föltehetnek ez hogy mi a fontos a parlament számára. Mi szerint az emberi jogok mindig napirendre legyenek az Belarusza folytatott tárgyalásokon. És például nem megoldás az, hogy ezt a témát elkülönítjük a kereskedelmi tárgyalásoktól Belarus esetében. <clears throat> Nagyon fontos az is, hogy helyben a kapacitás az ellenőrzésre nagyobb legyen, a kötelezettségvállások végrehajtása, hogy folyik valóban, azokat illetően, amiket elfogadtak, mert sokat elfogadnak, de gyakorlatban nem sokat hajtanak végre. Végül a szakértői gárda hiányzik ahhoz, hogy rendszerprojekteket vázoljanak fel, ahhoz, hogy hatékonyabb legyen az emberi jogok védelme. Maguknak, a védőknek, a személyeknek a segítése is fontos lenne. És aztán a szomszédsági politika területén és a nemzetközi együttműködés területén van egy új lépés, az európai emberi jogi eszközt egyre erősebben alkalmazzuk, de még mindig nagy az eltérés a tematikus programok és a civil társadalom támogatása között. Nem értjük, hogy miért, mert milyen civil társadalmat szeretne építeni az EU. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon sok ebből csak virtuális, illetve csak az EU-s projektekre hozzák létre. Ez egy olyan fejlemény, ami aggaszt minket, és kritizáljuk ezt. Az emberi jogoknak a figyelmevétele az összes régióban megvalósított programban nagyon fontos lenne. Erről vitáznunk kellene. Köszönöm szépen. Grazie, grazie. Köszönöm szépen. Az emberi jogok teljes képéhez hozzátartozik a szabad véleménynyilvánítás, a kommunikációs eszközök szabadsága, és ez továbbra is kihívást jelent ez a két terület Belarus számára. Egyebek között ez szerepel az Európai Parlament 2018 áprilisi Belarusról szóló állásfoglalásában. A parlament támogatta az EU-nak fontos vállalásait Belarusszal szemben, emlékeztetve arra, hogy konkrét a demokráciát és az alapjogok, emberi jogok tiszteletben tartását szolgáló intézkedésekhez kell mindezt kapcsolódni. Az állásfoglalásunk hatására, vagy elfoglalásunk azt követelte, hogy a belarusz hatóságok azonnal szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyeket a Charter 97-es független tájékoztató honlapa szemben bevezettek, és hogy ne vezessék be a médiatörvény változtatását, hiszen ez fenyegeti a szabad véleménynyilvánítást, és hogy ne üldözzék a blog, független bloggereket, akik egyszerűen csak a szabad nyilvánítási jogukat gyakorolják. Két szakértő vendégünk fogja bemutatni az ő véleményüket arról, hogy milyen is a helyzet ma Belarusban. A Belarus Újságíró Szövetség elnöke, az egyik vendégünk Andrei Bastunec, és a volt elnök Zana Litvina a másik vendégünk. Önöké a szó, döntsék el, hogy melyikük kezdi a beszámolót. Tessék. Добрый день. Спасибо за возможность выступить в э, Европейском парламенте. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide az Európai Parlamentbe. Мы приехали сюда, произошло несколько... Néhány nappal ezelőtt érkeztünk ide, és Azóta is történt néhány esemény Belarusban, amely azt mutatja, hogy nincsenek rendben a dolgok. Június 14-én reggel 8 órakor megtudtuk, hogy az egyik független hírszövetség főhadiszállását átkutatták. Öm, azzal vadolták a hírszövetséget, hogy nem tart tartanak be bizonyos pénzügyi szabályokat, persze nagyon jól tudjuk, hogy ez az autoriter államokban mit jelent ez a vád, <clears throat> mit jelent az adócsalás, az adóvisszaélés vágya. A független szakszervezetek képviselőjét támadták gyakorlatilag, illetve ugyanez volt az eljárás amikor az újságírók ellen vádakat ellen emeltek. Minden érintettet tájékoztattak, hogy az államvádat emel majd ellenük, és gyakorlatilag igazából megjelent egyszerre csak a belarusz törvényekben egy új törvény, amely a médiát hátrányos helyzetbe juttatja. A kormány így is vaskézzel irányítja a médiát, betilt bizonyos adásokat Belarusban. Nincsen független kormányhír szervezet. Az egyetlen valamennyire szabadon hozzáférhető független forrás az az internet de most az a hír járja, hogy az internetet is ellenőrizni akarják. És nem ö, csak magát az internetes elérhető websájtokat, hanem bizonyos bloggereknek a tevékenységét is be akarják ö, tiltani. Van ö, egy olyan cikk a törvényben, amely kimondja, hogy tilos ilyen tevékenységet végezni, hogyha a blogger tevékenységére rásütik a bélyeget, hogy államellenes kijelentéseket tesz. Az újságírókat üldözik, a szabadúszó újságírók már egyszerűen nem kaphatnak akreditálási jogot. Ez azt jelenti, hogy Belarus üldözi a saját állampolgárait. Aztán ott van a külföldi média helyzete, sajnálatos módon itt is aggodalmat kelt a helyzet. Nagyon sok olyan újságírót látunk, akiket megfélemlítenek. 2017-ben elég sok újságíróval megtörtént ez, és máig 50 olyan esetről tudunk, ahol vádat emelt a külföldi újságírók ellen. Egyre nehezebb lesz az újságírás, független módon Belarusban. Egyre nehezebb hírt adni az emberi jogi sértésekről. Sajnálatos módon semmi nem változik pozitív irányba. Szeretnék azoknak köszönetet mondani, akik figyelnek a Belarusra, és hogy hívjam föl én az önök figyelmét arra, hogy a párbeszéd Belarusszal egyre inkább az emberi jogi aktivisták kérdésével kellene, hogy foglalkozunk. Kérdezzenek rá a médiára, a politikai szervezetek tevékenységére. Egyértelmű a tendencia most már a belarusz hatóságoknál, egyre inkább megfélemlítik az embereket, egyre inkább fél mindenki mi előrelépést nem látunk. Aztán, ami a halálbüntetést illeti, illetve a gyülekezés szabadság megtiltását, illetve a véleménynyilvánítás megtagadását. Ezek is egyértelmű jelek. Köszönöm, hogy meghívtak ide ma. Добрый день. Я вслед за Андреем очень искренне хочу поблагодарить. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani, hogy eljöhettem ide, és szólhatok Belarusról, Belarus helyzetéről. Az elmúlt évtizedben elég sok jogsértés történt. Negyedik éveit éljük annak, hogy a Szaharov díjat megkapta a Független Újságírói Belarus Szervezet. Egyre ö, szorosabbá válik az integráció Oroszországgal. Egyre inkább nyomást gyakorol a propaganda az állampolgárokra, fejet kell hajtani mindenkinek. Igazából Belarus már egy második Oroszországgá vált. Mi már megéltük egyszer ezt a helyzetet, de ma teljesen más formában jelenik meg ez. Belarus az utolsó diktatúra Európában. Egy olyan ország, amely nagyon sok ellentmondással rendelkezik. Regionális stabilitási szereplők vagyunk, a politikai klíma viszont úgy alakul, hogy Belarus az európai intézmények mutatói nélkül nem képes biztosítani azt, hogy valós változások történjenek. Ugyanez a helyzet a szomszédos államokban. A belarusz rezsim néha ugyan koncesziókat köt, Például hogy engedik a választási megfigyelők részvételét, az emberi jogi ENSZ megfigyelők tevékenységét. De ez mikorán sem jelenti azt, hogy a belarusz társadalom liberiz, liberalizálódna. Nincs egy alapvető változás, nincs egy fellendülés. Andréhoz hasonlóan meg kell, hogy mondjam, hogy az a helyzet, hogy a média képviselőibe belefolytják a szót, és egyre inkább ellenőrzik az internetet, egyre inkább ellenzik a szabad véleménynyilvánítást, és egyre nagyobb a nyomás. A szabadúszó újságírók egyre nagyobb üldözésnek vannak kitéve. A bíróság alkalmazottai gyakorlatilag a rendőrségnek dolgoznak, és köszönetet szeretnék mondani az Európai Újságíró Szövetségnek, hogy ők támogatnak minket, reagálnak a helyzetünkre, és képviselni a kollégáink jogait. Aztán még egy nagyon fontos dolgot szeretnék megemlíteni. A hatalom. A hatalom most már teljesen nyílt kártyákkal játszik, asztalhoz ülnek. De vannak olyan szakértők, akikkel lehetne a kapcsolatot tartani. Néhány évvel ezelőtt nem ez volt a helyzet. Ezért hasznos lenne a kapcsolattartás, és köszönetet szeretnék mondani azért a munkáért, amit az EU-ban végeznek Belarus érdekében. Ez egy olyan pillanat, ahol egy úti terv nagyon fontos lenne, egy roadmap megvalósítása. Nagyon reméljük, hogy sikeresen megvalósítják ezt, és a cél az lenne, hogy Belarus egy olyan ország legyen, amely demokrácia felé halad, de sajnálatos módon nem tudunk szót érteni a kormányzással, hiszen a kormánynak az a célja, hogy kiírtsa a civil társadalmat. Nem régen bebizonyosodott, hogy az elmúlt három évben hiába kapott támogatást, több mint egy millió eurónyi támogatást Belarus. Ez egy pénzügyi segélyként jelent volna meg, de nem folyik erről vita. Nem tudjuk, nincs erről vita, hogy hova folynak a külföldi támogatások. Elméletileg a civil társadalmat kellene, hogy támogassa, de nem. Ezeknek a támogatásoknak a felhasználására van egy külön törvény, ez egy elég titkos törvény, amely előírja azt, hogy nem kell nyilvánossá tenni a felhasználást és így a civil szervezetek tevékenységét alapvetően korlátozzák. Fontos lenne, hogy nyíltan felelősségre vonhassuk a kormányt, hogy hová kerülnek ezek a pénzek. Mi prioritásként szeretnénk kezelni az emberi jogokat, de ehhez programokra van szükség, az aktivisták védelmére. És az alapján, amit ma hallottunk, ez egyre inkább fontosabb. A partnerség az közös rendszeren, közös európai értékeken kell, hogy alapuljon. Csak így léphetünk előre. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Most uh, Anna Maria Molkuteszkút hallgassuk meg. Ő az EKS Belarus felelőse, tessék. Röviden fogok fogalmazni, szeretnék áttekintést adni a legutóbbi fejleményekről. Ahogy tudják, az EU-Belarus kapcsolatok az elmúlt években folyamatosan alakulnak. Feladatunk, hogy fenntartsuk a párbeszédet Belarusszal az egyetemes értékekkel, az demokrácia és a jogállamiság alapján. A jövőbeli szakpolitika a tanácsi 15 februári következtetéseken alapulnak, továbbra is ugye a demokrácia, jogállamiság, emberi jogok képezik az alapját a kapcsolatunknak. A jelentés alapján is láthatjuk, hogy a helyzet nem javult az alapszabadságjogok tekintetében, inkább azt mondhatjuk el, hogy rendszeresen megsértik a Brüsszelből, illetve a Minszki delegációnkon keresztül folyamatosan nyomok, követjük az emberi jogok és a demokráciával kapcsolatos fejleményeket. Folyamatosan felhívjuk a belarusz hatóságot, hogy ne korlátozzák a média szereplését. A főképviselőn keresztül is a demokrácia és a szabadságjogok támogatása célunk Belarusban az állampolgárok támogatása érdekében a média és a civil társadalom tekintetében is. A belarusz hatóságok vállalásokat tesznek az EU hatóságokkal szemben, és nemrég volt egy találkozó május 30-án, június 1-én itt Brüsszelben, a belarusz külügyminiszter Bakely találkozott Mogherini asszonyal és Hán biztos úrral. A találkozó során megvolt a lehetőségünk arról, hogy emberi jogi, alap, szabadságjogok, témájáról beszéljünk, beleértve a halálbüntetést is, illetve megterveztük a jövőbeni kapcsolatainkat. Köszönöm. Köszönöm. Két kérdésem lenne önökhöz. Az első kérdésem a következő. Litvina asszony arról beszélt, hogy nem rég a médiában szerepelt, hogy csak Oroszország ad támogatást Belarus számára. Időközben a helyzet változott. Azt szeretném megérteni, hogy most a helyzet egyszerűen csak azért változott, mert a belarusz elnök megértette, hogy nagyobb egyensúlyt, fokozottabb egyensúlyt kell találni, és nem szabad megengedni, hogy a nagy orosz birodalom árnyékába kerüljön az ország, tehát az egyensúly a mérleg másik oldalán Európával szorosabbra kívánja fűzni a kapcsolatot, vagy pedig tényleg változást akar elérni. A tanulmány alapján úgy tűnik, hogy még mindig nagyon nehéz a helyzet ezért érdekes lenne meghallgatni az önök véleményét a e tekintetben. A második kérdésem, hogy milyen konkrét tanácsot tudnak megfogalmazni az EU intézmények számára és a tagállamok számára a Európai Uniós befolyás tekintetében hogyan lehetne pozitív változást elérni Belarusban a részünkről. A jelentés készítőihöz egy egyszerű kérdéssel fordulok. Most tekintjük át a pénzügyi eszközöket a következő évekre vonatkozóan. Az önök véleménye alapján és amit találtak a helyszínen, Ugye a pénzügyi eszközökről folyik a vita, és két szélsőséges vélemény alakult ki. Van, aki úgy gondolja, hogy egy egységes, rugalmasabb, de egységes eszközre van szükség, és van, aki úgy gondolja, hogy a két pénzügyi eszköz, amit említettek, az emberi jogi eszközt és a másik eszközt el kell felejteni, és igazából konkrét projekteket kellene finanszírozni, annak elkerülése érdekében, amit önök is említettek, hogy olyan nem szervezeteket finanszírozunk, amelyek csak papíron léteznek. Ezzel kapcsolatban szeretném meghallgatni a véleményüket. De Jim, még tessék. Köszönöm, elnök úr. Az ön kérdéseihez csatlakozva Ugye az egyes eszközök hatékonysága, hatásossága a kérdés, hogy a szomszédos országokban az emberi jogok és a demokrácia támogatására milyen módon használhatók ezek az eszközök. A kérdésem az, hogy mi a maguk értékelése az európai eszközök hatékonysága tekintetében. A tanulmányban az a következtetésük, hogy legyenek nagyobb elvárásaink? Itt támogatási programokról van szó Belarus számára, és hasonló módon szeretnék rákérdezni a időkeretre is, hiszen mindez kapcsolódik a költségvetéshez. Tudjuk, hogy ezek az eszközök nem túl rugalmasok, és az az idő, ami eltelik a végrehajtás és a támogatás tényleges biztosítása, vagy a költségek megtérítése között az elég hosszú idő. Önök szakértői ennek a témának. Kérem, hogy mondják el, adjanak nekünk tanácsot, hogy mi lenne a legészszerűbb változtatás, amit be kellene vezetnünk. Lehet, hogy néhány intézkedést módosítani, vagy korrigálni kellene. Ez csak egy plusz kérdés a részemről, kapcsolódva Pánceri úr kérdéséhez. És vannak nem költségvetési eszközeink is, több nemzetközi alapítvány például, mondják el, mi a véleményük, melyik alapítvány, melyik eszköz, melyik támogatás, amit akár alapítványok, akár más szervezetek biztosítanak, melyek a legjobbak, melyek a leghatékonyabbak, Ugye Belarus egy keleti partnerségi ország. Fontos ez a kérdés, hiszen a civil szervezetek, a média, ezek fontos kérdések, és igazából nem arról van szó, hogy egyéneket, tehát egyéni ö, emberi jogi aktivistákat kellene támogatni, hanem itt ö, szélesebb körű területeket kellene támogatni. És ehhez kapcsolódik a kérdésem. A 433-as bekezdés a demokrácia támogatásról szól. Két projektet láttam eddig, amelyeket ez az eszköz támogat abban az időszakban, amit önök elemeztek, és szerepel is a jelentésükben. Amikor megvizsgáltam a részletes beszámolót, akkor 45 projekt szerepelt ott, és átfogóként mutatták ezeket be, ezek nem célzott projektek voltak. Kérem, mondják el, hogy az önök jelentésében olyan projektekre koncentráltak, amelyek átfogóbbak, vagy amelyeknek szélesebb körül a hatája, hogy honnan származik ez a különbség. Nem mutattak be túl sok projektet, úgyhogy kérem, hogy mondják el ennek mi az oka. Köszönöm. Zacznę od odpowiedzi dla e, pana. Köszönöm szépen. Ha megengedik, Zsepe úrnak válaszolok először. A pénzügyi eszközök e, értékelésével kapcsolatban azt hiszem, itt elég világos és egyértelmű a helyzet. A konkrét projektek pénzügyi segítség nyújtását jó ideje alkalmazzák már ilyen kezdeményezések tekintetében. Egy példa erre, hogy eh, a bizottság feltételeket eh, szabott, eh, például növényegészségügyi állomások tekintetében az élelmiszerek minőségének megfelelőbb ellenőrzése céljából. Ez ugye az EU és Belarus közötti mm, szállításokra vonatkozik. A forrásokat felhasználták, a növényegészségügyi állomások már működnek is. Aztán voltak például kötelezettségvállalások a levegőminőség védelme érdekében. Belarusban erre is felhasználták a rendelkezésre bocsátott forrásokat. Bizonyos alapok azonban lassabban működnek, például a bolonyai rendszerhez kapcsolódó oktatási projektek csúnya késésben vannak, közel két éves késésben. Nem nagy összegekről van szó, de akkor is azért jelentős a dolog. A bolonyai rendszer bevezetésével kapcsolatos végső döntés, ami egyébként nem csak az általános és középiskolai, hanem a felsőfok oktatásra is vonatkozik, szóval a késés, a döntés késésben van, csúszásban van. Az előadók, a jelenlévők említették a feltételes, feltételekre szabott felhasználású alapok kérdését. Sokszor, ugye, ha mm, feltételeket szab az EU, akkor azok nem teljesülnek. Most megszüntetjük a szankciókat, de ezeknek is, ennek is feltétele van, például a textil kereskedelem terén. Ez egy kölcsönös megalapodás értelmében zajlott. Megszüntettük a régóta fennálló szankciókat, amit teljesen indokolt lépésnek tartok. A nem költségvetési források tekintetében igen korlátozottak az ismereteink, nem tudjuk, hogy ezek mennyire hozzáférhetők. Eh, Köszönöm, a páronként öt percük van, úgyhogy kezdjük az újságírókkal, és utána megadjuk a szót a jelentés készítőinek. Köszönöm szépen. Az elmúlt 25 évben a nyilvánosság előtt éltem az életem, és a politikát követem. Amikor az Oroszországgal folytatott integrációról van szó, gyakorlati gazdasági érdekekről van szó, földgázról, kőolajról, nagyon támogatott áron kapjuk ezeket, és ez volt a prioritás. Lukashenko aztán megpróbált egy olyan belarusz társadalmat építeni, amely egy nagy, erős társadalommal alakulhat, úgy, hogy közben Oroszország a szomszédja. De jelenleg az a cél, hogy az üzleti életben sikereket érjen el. Tehát igazából gyakorlati alapú a politikája. Amikor társadalmi problémákról van szó, akkor az Európai Unióhoz fordul. Újra és újra fölmerül a téma emberi jogok kérdés. Ez egyáltalán nem tetszik a belarusz kormánynak. Az elmúlt időben romlott a helyzet. Külügyminiszterünk nem régen Brüsszelben járt, és nagyon sűrű programja volt, találkozott az unió képviselőivel, és nagy összeütközésre adott okot a halálbüntetés bevezetése Belarusban. Meg kell azonban érteniük, hogy az első lépéseket ahhoz, hogy Belarus közeledhessen az EU-hoz, meg kell tenni. Szeretnék reagálni az orosz propagandával kapcsolatos kérdésre, illetve hogy a belarusz társadalmat mennyire foglalkoztatja ez a kérdés. A helyzet megváltozott, ez igaz. Itt nem csak gazdasági kérdésekről, hanem politikai kérdésekről is szó van. Például az ukrajnai konfliktus is ide tartozó téma. A belarusz hatóságok legalábbis a hatóságok egy része az információ biztonságot hangsúlyozza, ennek a kérdését hangsúlyozza. A média termékek 60%-a, ami nemzeti csatornákon jelenik meg, ennek 60%-a készül Oroszországban. A belarusz lakosság 60%-a támogatja az orosz pozíciót a a Krimfélszigettel kapcsolatban, és úgy gondolják, hogy igazságszolgáltatás történik a Krimfélszigeten. Egy dolgot meg kell változtatni, a hatóságok bizonyos képviselői ezt megérték. Ugyanakkor az ország továbbra is a legszorosabb szövetségese Oroszországnak Közös programjaink is vannak, például az tájékoztatás biztonsága témájában, úgyhogy a szituáció bonyolult. Köszönöm, tessék. Uh, Köszönöm a kérdéseket. Először is egy technikai részletet szeretnék megosztani önökkel. Uh, a pénzügyi eszköz hatékonysága az egy fontos kérdés, és teljesen legitim a kérdésük, de ez a kérdésnek csak egy része. Az eszköz hatékonyságát nem tudjuk a politikai kontextúl elválasztani. Ez volt számunkra fontos, hogy átfogóan mutassuk be a kontextust hogyha növelnénk a pénzügyi eszközök hatóságát, hogy elérnénk a 100%-ot, akkor is nehéz a politikai kontextus és geopolitikai nyomás alatt is vagyunk. Tehát a haték, van egy olyan pont, ahol nem tudjuk tovább javítani a hatékonyságot, figyelembe kell venni azt, hogy az eszközök hatékonyságát a politikai kontextus korlátozza, ezt figyelembe kell, hogy vegyük. Köszönöm. Gyorsan szeretnék reagálni a fontos kérdésekre. Az első, az eszközök szétválasztása. A bizottság azt javasolja, hogy összeolvaszák egybe a eszközöket. A tartalom szempontjából, amit én látom a bizottság javaslatában, úgy látom, hogy vannak itt jó elemek, amelyek működtek a európai demokrácia és emberi jogi eszköz tekintetében, a sürgősségi cselekvések, a kormányok kérdései, a jogi státusz, a civil szervezetek tekintetében. Ezeket az új javaslatba átvették. A kérdés az, hogy a gyakorlatban mi történik majd, hogyha harmonizáljuk az eszközöket, akkor az európai demokrácia és emberi jogi eszközökből mennyi marad ki, és milyen lesz a koordináció, hiszen sok bizottság, sok osztály kell, hogy ezen dolgozzon, mennyi szakértelem, ami már fölhalmozódott az Európai Demokrácia és Emberi Jogi Eszköz keretében, mennyit tudnak ebből átvenni. Ugyanakkor, hogyha külön megtartjuk az eszközöket, annak az az előnye, hogy most már házon belül a szakértelem kialakult, bizonyos idő ott ezek a szakemberek foglalkoznak ezekkel a témákkal, és akkor meg tudják esetleg vizsgálni, hogy hogyan lehet rugalmasabbá tenni az eszközöket. Látjuk, hogy ez működik, de a helyszínen ütközünk a problémákba. Sok emberjogi aktivista valójában nem ismeri ezeket az eszközöket, esetleg gyanakodva fogadják, és ehhez időre van szükség. A probléma az, hogy a kis eszközöknek van egy bizonyos mechanizmusa, például a demokráciás emberi emberjogi eszköz folyamatosan alakult ki. Ez pozitív, de ha megint változtatjuk és újraindulunk, az szerintem nem biztos, hogy jó helyzetet alakít ki. Mit lehet javítani? Sok téma merült föl, nem akarjuk mindet megismételni, nehéz a papírmunka, a kérelmezés, de hát itt az Európai Unióban ezt nehéz megváltoztatni. Viszont a szakértelem tekintetében azt látjuk, hogy a tanácsadó hálózat már létezik különböző tagállamokból, aztán a döntés tekintetében, hogy bizonyos belarusz projekteket kikap meg. Sokszor a tanácsadói tevékenység mögött nincsen szakértői tapasztalat, nincsenek szakértők. Például Olaszországban utolsó pillanatban kellett felmennünk a helyzetet, és olyan nevet kaptunk, akit nem is ismertünk. Hát hogyan lehet hirtelen egy belarusz szakértőt elővenni? egyik napról a másikra. Volt a kolléganőmnek egy javaslata, például felállíthatnánk egy adatbázist a szakértőkről, a parlament esetleg dolgozhatna ezen. Ugye a helyszínen is szükség van szakértőkre. Említették korábban is, hogy az EU több pénzt ad a helyszíni szakértői bázis felállítására, amelyek, akik a helyszínen tudják nyomon követni a helyzetet. Ez lehetne egy hatékony megoldás kapacitásépítés tekintetében is. Ugye nem arról van szó, hogy föl kell venni az EU támogatást, föl kell használni, hanem hogy a tényleges kapacitás alakuljon ki. Az Európai Demokrácia Fejlesztő Eszköz tekintetében mit is próbálunk tenni? Mi azt mondtuk, meg akarjuk határozni, hogy összesen hány projektről van szó, ellentmondásos információt kaptunk a demokrácia támogató eszköz tekintetében. Meg akartuk nézni, hogy hány projekt kapott támogatást, melyiket támogatták papíron, honnan van plusz információ, aztán egyéb projektek, amelyeket ön, önök említettek, ott köztes időszakban tartanak ezek a projektek, aztán a közvetlen támogatásra vonatkoznak azok a projektek, amelyeket mi meghatároztunk, tehát mi olyan projekteket próbáltunk meghatározni, amelyek tényleg léteznek, ahol nincsenek közvetítők, ahol közvetlenül a ö, kedvezményezettek ott vannak Belarusban, és hát az ellentmondásos információk nem igazán segítik a munkánkat. Ez valószínűleg nem csak a demokrácia támogató eszközre igaz, hanem esetleg más eszközök tekintetében is eltérőek lehetnek az információk. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönet önöknek is. Köszönet az elnök úrnak, Czabdreszki elnök úrnak, akivel ezt az együttes ülést megszerveztük. Köszönet a jelentés szerzőinek, és külön köszönet a Belarus Újságíró Szövetség elnökének. Köszönöm, hogy eljöttek. Ezzel a meghallgatással is szeretnék bizonyítani, hogy mennyire fontosnak tartjuk az emberi jogokat, a szabad véleménynyilvánítást, az alapjogokat ebben a fontos országban. Ezzel most lezárjuk ezt a napirendi pontot. Köszönet mindenkinek!